Különböző szakbizottságok intézményközi tárgyalásokat kezdeményeztek a 69C pont értelmében. Ezek a mandátumok megtalálhatóak az plenáris ülés internet oldalán, és a, ennek az ülésnek a jegyzőkönyvébe is be fognak kezdeni. A, a 69C bekezdés, kettes bekezdése értelmében egy vagy több frakció is kérheti írásban egészen holnapig, február 6-áig, hogy erről a kérdésről szavazzunk, hogy ezeket a tárgyalásokat elindítjuk-e vagy sem. Ha ilyen plenáris ülésen történő szavazást ezekkel kapcsolatban nem kérelmeznek a megadott határidőig, akkor a szakbizottságok megkezdhetik a tárgyalásokat, és tájékoztatom a plenáris ülést, hogy szerdán alá fogok írni az elnökkel együtt egy rendelkezést, ami a parlament 89 per 130 EC